6-án Pirko Ruenen Lerner képviselő elfogadta, mandátum vizsgálatát elvégezte, és 2015. 20, április 27-i hatállyal érvényesítettük az ő képviselői mandátumát. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor megerősítjük az ő mandátumát. Az ECR csoporttól az egyik parlamenti szakbizottságban egy személynek a leváltását kérték, amennyiben ezzel kapcsolatban nincsenek megjegyzések, akkor az új kinevezést is elfogadottnak tekintjük. Az ECR frakció nevében a Regi szakbizottságban Cezák képviselő fogja, az őt fogja